elérhetik írásban. Van-e van, akinek megjegyzése? Nincsen. Akkor elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyvet. Lenne néhány bejelenteni valóm. Európát megint áradások sújtották, ez alkalommal Romániában. Legalább 25 ember életét követelték az áradások, miközben ezreknek kellett elhagyniuk lakóhelyüket.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 Köszönöm. köszönöm szépen. Tehát az indítvány. Igen. Hát különbözőféle sebességgel működnek itt a frakciók, a néppárt részéről azt tudom megmondani, hogy nálunk már beérett a gyümölcs a fán, úgyhogy azt szeretnénk, hogyha a Galló jelentést megszavaztatnánk, és ezen a héten lezárnánk. Köszönöm. Dziękuję bardzo. Köszönöm szépen. Ebben az esetben szavazni fogunk. Ki szavaz a szocialisták és a zöldek által előterjesztett szavazat mellett, mi szerint, ajánlat, javaslat mellett, mi szerint halasszuk el a gala jelentést. Ki szavaz ez ellen? Ezt ellenőriznünk kell ezt a szavazatot elektronikusan, megnyitom a szavazást. Tehát megnyitottam a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. A szindítványt elfogadtuk, a gala, Galló jelentést tehát elhalasztjuk a következő havi ülésszakra. Nincs módosító a keddi és a szerdai eh, napirendek kapcsolatban. Csütörtökre térünk rá, az Európai Konzervatívok és Reformisták frakciója kérte, hogy az emberi jogok megsértésével kapcsolatos ügyek sorrendjét változtassuk meg az alábbiak szerint. idők először t utána Venezuelát, végül Észak-Koreát. A javaslat tehát a sorrend módosítására vonatkozik. Kellenem úr, adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, ez egy vitatott kérésnek tűnhet, de csak egy kisebb sorrend módosítás jelent. Először Zimbabwe, aztán Venezuela, aztán Észak-Korea, különösebb jelentősége az ügyeknek nincsen. Egy, egyszerűen arra van szó, hogy néhány képviselő számára ez egy kényelmesebb sorrend lenne. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Tehát erről az indítványról is szavazunk a témák sorrendje módosítása kapcsán. Van-e valaki, aki ennek támogatása mellett, tehát e- emellett szeretne felszólalni? Köszönöm, elnök úr. Ahogy kollégánk is említette, hangsúlyozta, szó sincs arról, hogy eh, újabb napirendet tennénk föl, napirendi pontot tennénk fel a napirendre, vagy vennénk le esetleg, egyszerűen csak a meglévő tárgyakat sorolnánk át. Úgy gondolom, hogy a javaslat elfogadható. Elnök. Szeretne valaki az indítvány ellen felszólalni? Megadom a szót. Elnök úr, lenne egy kérdésem kedves kellenen kollégához. Kedves kolléga, kérem árulja már el, hogy miért könnyebb a képviselőknek, ha először veszük Zimbabvét sorra. És melyik képviselő az, akinek ez megkönnyíti a dolgát? Ez egy nagyon fontos döntési kritérium számunkra. Miért? Megismétlem, miért? Mi az oka annak, hogy Zimbabvét előre vegyük? Miért lesz ez könnyebb? Köszönöm szépen, mondja az elnök, megadom a szót kellene úrnak. Mr. Schulz Nos, nagyon nehéz helyzetbe hoznak, ezzel fogalmam sincs. Képviselőm eh, Várad úr eh, kérte ezt tőlem, képviselőtársam, eh, nem tudtuk megvitatni pontosan, hogy miért is lenne erre szükség. Eh, úgy gondolom, hogy Schulz a legjobb, ha az ember őszinte, ezért mondtam el neki, fogalmam sincs, mi az indoklás. Elnök, uraim, kérem, hogy akkor szavazzon, ki szavaz az indítvány mellett, kérem, tegye fel a kezét,